Good afternoon. Köszöntök mindenkit, tisztelt képviselők, tisztelt kollégák. Dear colleagues, dear members. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt képviselők, kérem mindenki foglaljon helyet, hogy elkezdhessük az ülést. Thank you. Thank you all. Köszönöm mindenkinek. Köszöntök mindenkit ezen a közös tanácskozáson. A jogi bizottság, az állampolgári jogi és bel és igazságügyi bizottság, valamint az alkotmányügyi bizottság ülésén. Ez az első alkalom, hogy eh, a parlamenti eljárási szabályzat 51-es cikkéhez folyamodunk, Ez az említett 51-es cikk. Lehetőséget nyújt számunkra, hogy közös tanácskozás keretében foglalkozzunk a legfontosabb kérdésekkel, ahogyan azt ma megtesszük. Egy állásfoglalás tervezetet szeretnék megvitatni, amelynek a tárgya a több éves program a Stockholmi program. Ez pedig a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésével foglalkozik. Mindez az Európai Bizottság egy közleményéből indul ki. December 10-én az Európai Tanács elfogadja azon iránymutatásokat, amelyek a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén alapuló térségre vonatkoznak az elkövetkezendő öt év során. Ennek elődje a korábbi 1999-es Tamperei program, illetve a 2004-es Hágai program, amely 2004-től 2009-ig tart, és hamarosan véget ér. Ez a stokholmi program az Európai Parlament három bizottságát érinti. A Lisszaboni szerződés hatályba lépésének hátterében az Európai Parlament képviselői pedig egy közös állásfoglalás tervezetet dolgoztunk ki, három képviselő az Európai Parlamentből, és ahogyan önök is tudják, a Nemzeti Parlament képviselői, ők szintén meghívást kaptak, szeretnénk őket bevonni ebbe a folyamatba. Ez egy olyan folyamat, amelyet a Lisszaboni szerződés is majd lehetővé tesz és a mai alkalommal az állásfoglalás tervezetet szeretnénk ismertetni, amelynek kidolgozásában a három bizottság vett részt. Kazini úr, ő az AFKO szakbizottság nevében, az előadó Berlinger úr pedig a Juri szakbizottság nevében, és jó magam, szintén társadalmi adó vagyok, a LIBE bizottság nevében. Először is a napirend elfogadása a feladatunk. A módosító indítványok előterjesztésének határideje október 22, és végezetül két szóbeli kérdés is előttünk van, a tanácshoz és a bizottsághoz intézett kérdésekről van itt szó, és ezen kérdések által szeretnénk pontosítást kapni Szeretnénk, ha tisztáznák az átmeneti időszakkal kapcsolatos helyzetet. Jelenleg ugyanis a Nidzai szerződés van hatályban, majd ha hatályba lép a Lisszaboni szerződés, akkor a két szerződés között lesz egy átmeneti időszak, a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén alapuló térséggel kapcsolatos, aki való tekintettel. Hogyha nincs ellenvetés, akkor elfogadjuk ezt a rendet, és át is térünk ezen közös állásfoglalás ismertetésére. Én ennek a fő elemeit szeretném ismertetni. Ahogyan önök is tudják, a Lisszaboni szerződés a közeljövőben hatályba lép, ahogyan azt közülünk nagyon sokan régóta várjuk, és ez alakítja majd a munka módszereinket, illetve a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén alapuló térség fő célkitűzéseit. Az ír népszavazást követően a Lisszaboni szerződés hatályba lépésének kilátása még közelebb került hozzánk, és sokkal inkább hihető, mint az korábban volt. Ez mindenek előtt azt jelenti, hogy a Schengeni együttműködés kibővül, ahogyan azt a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésen alapuló térség is megerősíti. A Schengeni térség a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülését biztosítja az Európai Unió határain belül, mozgásszabadságot, a személyek szabad áramlását biztosítja. Ugyanakkor a menedékjogra, a menekültek védelmére, a migrációs politikára is kiterjed, valamint a migráció és a külső határok irányítására, igazgatására is kiterjed. A második fontos pont, amelyet hangsúlyoz ez az előttünk levő állásfoglalás tervezet, ez az alapvető jogokhoz kapcsolódik. Ez rendkívül fontos, az Európai Uniónak egy olyan pillére, amelyre az egész uniót építjük. Tehát itt az alapvető szabadságjogokról, szabadságokról és ezek védelméről van szó. A méltóság, illetve a magánélet védelme, az adatvédelem, főleg amikor a bűnözés, a szervezett bűnözés és a terrorizmus elleni küzdelemről van szó. A harmadik pont, amelyet szeretnék hangsúlyozni, ez az Európai Parlament és a többi európai intézmény együttműködése, a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésen alapuló térség kiterjesztése céljából. Tehát ha megengedik, akkor szeretném nyomatékosítani, hogy mi, az Európai Parlament képviselői, a jövőben ezen területen sokkal komolyabb munkát fogunk betölteni. Ugyanis hiszünk az Európai Parlament újonnan kialakított kapacitásában az Európai Uniónak egy társ jogalkotó intézményéről van ugyanis szó ezeken a területeken, úgyhogy ki kell vívjuk magunknak a tiszteletet, és éppen ezért egy célból kötelezettséget kell vállalnunk, és hitelesnek kell megmutatkoznunk az európai polgárok előtt. Erősítenünk kell a nemzeti parlamentekkel való együttműködési kapacitásunkat is, hiszen ez a Lisszaboni eszmevilág egy nagyon fontos eleme. Az állandó együttműködés az Európai Parlament, illetve a nemzeti parlamentek között egy demokratikus, több szintű rendszerben a több szintű kormányzás keretében. Vonatkozik ez a tervezésre, a végrehajtásra, ami ezt az új jogszabályalkotást illeti. Ide értendő az alapvető jogok védelme, illetve a bűnözés elleni küzdelem, valamint a személyek szabad mozgásának biztosítása. És végezetül egy további fontos pont az, hogy hatékonyabbak kívánunk lenni úgy, hogy bevonjuk a szakmát, a jogi szakma képviselőit, a civil társadalmat, és kiterjesztjük a jogi szakma képviselőinek a képzést. Gondolok az ügyészekre, a bírókra, a jogi szakma képviselőire, ugyanis a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén alapuló térség, ez a kibővített térség egyre nagyobb igényeket támaszt a jogi szakmaképviselői iránt is. Szeretném hangsúlyozni azt is, hogy mennyire fontos az Európai Unió szakpolitikáinak értékelése. Ez azt jelenti, hogy egy objektív értékelő rendszert kell kialakítanunk, amely nagyon fontos a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén alapuló térség szakpolitikáinak megvalósítása szempontjából. És fontos az igazságszolgáltatás méltányosságát is biztosítani Európa szerte. Egy új dinamizmust kívánunk létrehozni, és ez azt is jelenti, hogy egy éves vitát tartunk az Európai Parlamentben, egy olyan vitát, amelynek során a hangsúlyt ezen politikák végrehajtására kell helyezni. Hangsúlyt kell helyezni az Európai Unión belül az alapvető jogok védelmére. ahogyan az, az állásfoglalás tervezetből látható, amely dokumentumot ugye kiosztottunk a résztvevők között. Nos, láthatják, hogy a LIBE szakbizottság fő hozzájárulása ezen állásfoglalás tervezethez részben tartalmaz egy menetrendet is. Ebben a menetrendben látható a módosítások előterjesztésének határideje október 22, szavazunk arról is, hogy november 12-én egy közös tanácskozást tartunk ismételten, és majd meghívást küldünk a nemzeti parlamentek képviselőinek. November 16-án és 17-én kerülne sor erre a közös tanácskozásra, és végül a plenáris ülésen fogunk szavazni az Európai Parlamentben november 23-án Strasbourgban. Ez tehát a menetrendünk. Most pedig megadnám a szót Kazini úrnak, majd Berlinger úrnak, és ezt követően a bizottság és a tanács véleményét is meghallgatjuk, és átadom majd a szót a jelenlevő képviselőknek is, hogy két óra keretében megtartsuk ezt a vitát. Grazie. Questa procedura ritmi accelerati un po' eccezionale, ma è eccezionale. Köszönöm szépen. Felettébb gyorsan zajlanak az események, de persze nagyon fontos ennek a dokumentumnak a megvitatása is, ezt majd figyelembe kell venni a tanácsban december 10-én, és éppen ezért, ahogyan azt az elnök úr is felvázolta, fontos, hogy tartsuk magunkat az említett határidőkhöz az a szakbizottság, amely főleg állampolgári ügyekkel foglalkozik, most ugye a Stockholmi program vonatkozó kérdéseit taglalja. Minden bizottság először egy előzetes tervezetet készített el a különböző bizottságok által készített állásfoglalás tervezetet, aztán a társelőadók egy dokumentumba öntötték, és így egy közös állásfoglalás tervezetet dolgoztunk ki. Később sor került egy másik ülésre, a legvitatottabb pontokat tisztáztuk. Lehet, hogy talán túl sok szinten vitattuk meg a vonatkozó kérdéseket, és végezetül úgy döntöttünk, hogy a jelenlegi formátumban tárjuk önök elé ezt a dokumentumot. Ez nem feltétlenül rövid, de megpróbáltuk rövidre fogni. Ami a dokumentumot illeti, ezt elsősorban a mi bizottságunk dolgozta ki, nos, a következőket mondhatom el. Nagyon örülünk annak, hogy a parlament a jogi aktusok kidolgozása szempontjából nagyobb befolyást kap a jövőben, ugyanakkor van egy konkrét kívánságunk is a tanácshoz. Ami az eljárásokat illeti, ugye a különböző folyamatok még nem zárultak le, a konzultáció sem zárult le még teljesen. A Lisszaboni szerződés által egy rendes, egy normális jogalkotási folyamatot kívánunk megvalósítani az együttdöntés keretében. A parlament szempontjából fontos egy politikai vonatkozású kérdés is, nevezetesen az, hogy a nemzeti parlamentek szerepet kapnak ebben a folyamatban, az Európai Parlament tevékenysége során a nemzeti parlamentek fokozottabb szerephez jutnak. Ezt persze nem úgy kell érteni, hogy ezáltal az Európai Parlament munkáját kívánják helyettesíteni, hanem kiegészíteni fogják az EP munkáját. Ezáltal hatékonyságra törekszünk, és arra, hogy bevonjuk a nemzeti parlamenteket, hogy megadjuk a nemzeti parlamentek számára is a lehetőséget, hogy a jogalkotási munkában itt a parlamentben szerepet kapjanak. Ami pedig a szubszidiaritást illeti, nos persze ezzel is összefügg a nemzeti parlamentek bevonása. Az Európai Parlamentet és a nemzetállamokat ez ugyanis összeköti. Gondoskodnunk kell arról, hogy kellő figyelmet kapjanak a tagállamok is. Ez egy nagyon-nagyon lényeges kérdés. Mindannyian arról kell gondoskodjunk, hogy megfelelő legyen és valós legyen az együttműködés, ugyanakkor ez ne nehezítse a folyamatokat. Intézményi szempontból fontos szintén megemlíteni, hogy az alapvető jogokat is beépítettük a rendszerbe a Lisszaboni szerződés által. Hallottunk már erről, hogy 2007. decemberében is már beszéltünk erről. Az alapjogi karta a Lisszaboni szerződés része, és kötelező érvényű a tagállamok számára. A Lisszaboni szerződésben lehetséges az, hogy a hogy a férfiak és nők közti egyenlőségről szóló okmányt is beépítsük, ezt a legtöbb tagállam már ratifikálta. Ezen alapvető jogok azt is jelentik, hogy a Strasburgi Emberjogi Bizottság számára lehetséges konkrétan fellépni. Itt persze illetékességi problémák is felmerülnek, és ezzel kapcsolatban vannak kérdések, amelyeket tisztázni kell. Egészen egyszerűen azért, mert véleményünk szerint ezeket eddig még nem sikerült teljesen tisztázni. Még valamit megemlítenék a mi bizottságunk munkájával kapcsolatban. Talán néhány észrevételt tennék. Először is az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek a Eurojust és a Europol munkájában nagyobb szerepet szeretnének kapni. Egyfajta demokratikus ellenőrzést szeretnénk mindkét intézménynél érvényesíteni. Továbbá az is lényeges, hogy talán egy egységes választási törvény kidolgozására kellene törekednünk. Azt hiszem, hogy gyakorlatilag ennyi lenne. Még valamiről megfeledkeztem. Van valami, ami talán az Európai Bizottságot is érdekli, nevezetesen a migrációval kapcsolatos kérdések. Ez ugye közismert, de azt hiszem elmondhatjuk, hogy ezen a területen a megközelítés nem pusztán a tagállamok közti együttműködésre kell, hogy törekedjen. Én olaszként természetesen tudom, hogy a szolidaritás és az együttműködés mennyire fontos, de úgy gondolom, hogy egy közös intézményi megközelítést kellene érvényesítenünk, hiszen az európai tagállamok, Görögország, Olaszország azon migránsok, akik Európába jönnek, különböző európai országokba érkeznek, tehát a mobilitás létezik, és ha valaki az Európai Unióba érkezik, akkor onnan bárhova elutazhat. Éppen ezért gondolom, hogy változtatni kell a megközelítésünkön. A migráció tekintetében a jogszerű és a jogtalan migráció között különbséget kell tennünk, és az is fontos, hogy egy megfelelő befogadási folyamatot kialakítsunk, hiszen egyértelmű, hogyha valaki az erőszak vagy a halál elől menekül, akkor megfelelő védelmet kell kapjon. Köszönöm szépen. Cassini elnök úr, Berlinger úr kap szót. Ringrazio presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Én magam is szeretném aláhúzni azt a tényt, hogy ez az első ülés, ez a parlamenti ülés itt legyen, ami itt van a teremben, milyen fontos. A Stockholmi program átveszi azokat a nagyon fontos célkitűzéseket, amelyek az európai építkezés alapját képezik. Köszönöm szépen a három szakbizottság titkárságának a hosszú és csodálatosan elvégzett munkát. Sikerült olyan dokumentumot elállítani, amely fölött önöknek kell véleményt mondaniuk. Nos, mi is a célunk? Az, hogy az Európai Parlament kiegyensúlyozott állásfoglalást fogadjon el. Egyrészt a polgárokat meg kell szólítani, nem a jog száraz nyelvén, hanem célt, ideált kell kitűzni, mégpedig a szabadság, biztonság és jog érvényesülésen alapuló térség ez a cél. Ez olyan Európa lenne, aminek a középpontjában a polgár áll. Tehát keressük a, az egyensúlyt, eme ideál és a gyakorlati intézkedések között. Addig is meg kell felelni a polgárok elvárásainak konkrét javaslatokra kell alapozni tevékenységünket. További egyensúly, amit el kell érni, a biztonság és a jog érvényesülése jogos elvárása a polgárnak. Másrészt azonban nem szabad megkérdőjelezni, azért mert nagy biztonságot akarunk, azokat a jogokat, ö, szabadságjogokat, amelyeket a polgárok megszereztek az idők során. Öm, jogok között szeretném aláhúzni a mobilitáshoz, az európai mobilitáshoz való jogot a szöveg A pontjában ki mondjuk, hogy a Schengeni együttműködés ennek a térségnek a lényegi eleme. Ez egy kicsit száraz kifejezés, mód, de a mobilitás alapját jól megmagyarázza. Azt is kimondja a szöveg, hogy minden más feltételt is meg kell teremteni azért, hogy a mobilitás megvalósuljon. Erre majd vissza fogok térni. További pont, amit alá húz, mint fontosat az állásfoglalás tervezet, a Stockholmi program. Nem csak egyszerű folytatása a hágai programnak. Azt mondja ki a szöveg erőteljesen, hogy a hágai programban hágai program lehetővé tette, hogy pozitív aktívan alakuljon, felgyorsuljon a bűnözés elleni harc. Azonban ő nem sikerült mást elérni. Szeretnénk, hogyha a szabadság, biztonság jogtérségében jobban érvényesülne a polgárok közti kapcsolat is, és nem csak a polgár és a, az állam kapcsolata. Mielőtt a részletekbe lennék, még egy általános kérdés. A hágai program sok fontos dolgot tartalmazott, de ezeket nem sikerült a gyakorlatban megvalósítani. Rendelkezéseink Európában, gyakran nemzeti szinten, nem jelentik azt, hogy a tettek mezeiére is lépnénk. Ez ő felveti a kérdést, hogy tényleg demokratikus a kapcsolat az intézmények és a polgárok között. Nem csak a rendelkezéseket, a szabályokat kell megtervezni, hanem nem elég ezeket megtervezni, hanem monitorozni is kell, felügyelni kell ezek alkalmazását. Follow-up, nyomonkísérés szükséges. Rendszeresen fel kell mérni, milyen eredményeket sikerült elérni. Amit kimondunk, azt meg is kell valósítani. Ellenőrizni kell a megvalósulás, hogyha ö, nem sikerül a megvalósítás, akkor korrigálni kell. Most pedig rátérnék a lényegre. A állampolgári jogokkal kapcsolatban. Először is arra, hogy a joghoz való hozzáférést meg kell könnyíteni ez a polgári jogokat is illeti. Ez egyszerűsítés tesz szükségessé. El veszik az állampolgár az igazságügyi szervek tekervényes útvesztőjében. Ez igaz az élet minden területére, munkajogra, vállalati jog, társadalmi élet, családi jog, az öröklés, a házastársi tulajdon, a vállás, a gyermekek státusza. Mindez az alapját képezi az egységes Európának. Nem szabad, hogy az állam határ megakadályozza a mobilitást, vagy csak nehezítse. A fogyasztók szintjén is meg kell teremteni Európát. Gazdasági, kereskedelmi kérdések ezek. Gondolok itt a bankrendszerre, hitelre, vállalati jogra. Egy hiányról szólt az EK bíróság, és ezt a hiányt pótolni kell. a Róma 2 rendeletben vannak hiányosságok. Mindezen területen konkrét tennivalónk van, e, mert a jog térsége, minden elem összessége az európai polgári eljárás, a harmonizáció, e, a joghoz való hozzá, az igazságügyhez való hozzáférés, egyszerűsítése, az eszközök meghatározása. Nos, mindez fontos. Közös referencia keretet kell létrehozni. A vállalatoknak szüks, arra van szükségük, hogy a jogszabályok ne akadályozzák őket, ne változzanak országonként. Gondolok itt az ő tevékenységüket szabályozó rendelkezésekre. Választási lehetőségekről szólunk fokozatos változásra kell itt gondolni, nem lehet egyik napról a másikra mindent megváltoztatni, de megállni nem szabad. Van még egy olyan kérdés, amelyet szeretnék aláhúzni nem fejlődhet ki az európai jog, hogyha az európai jog igazság ügy mentalitása, gondolkodás, hogy nem fejlődik ki, olyan ügyvédek, ügyészek vannak Európában, akik nem is tudják, hogy európai szinten mit szabályoztak le. Vannak olyan ügyészek, bírák, ügyvédek, akik csak csak a saját országokban ismerik a helyzetet, és egyáltalán nem is tudják, hogy a többi európai országban mi van. A tudás hiánya, a kultúra ö, hiánya ö, még jellemző közösségi jog a jogi karokon alig van jelen. Interakció van pedig a nemzeti és az európai jog között. Alapvetően meg kell változtatni jogi kultúrát. A jogászok azok, akik az országokon belül eljárnak a jog területén, európai polgárok kell legyenek ezt a programot már beindítottuk, de hát túl lassan halad. A bizottság és a tanács fel kell lépjen szerintünk, hogy a cserét elősegítsék. A nagy humanista Erasmusra hivatkozva mások mindent csináltunk ez elkezdődött egy ágazatban, de ez át kell terjedjen egy másik ágazatra, a jogra. Ismerni kell a különböző jogi rendszereket. Ez a bizalom alapja. Ö, ö, kell, meg, meg kell ismerniük egymás jogrendszerét, csak akkor lehet megbízni benne. Elő kell segítenünk ezt a bizalmat. Konkrét javaslatokkal, konkrét intézkedésekkel. Úgy gondolom, hogy egy Stockholm, olyan Stockholm, mi programot tudunk javasolni a szabadságbiztonsági jog térségéről, amely az európai építkezés ideálja lehet, de amelyet a gyakorlatban megélnek a polgárok, hiszen előnyöket fog tartalmazni a polgár számára. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Berlinguer úr. Most pedig bizottság, utána vita legalább 15, vagy még több képviselő kért szót, tehát be kell tartani az időhatárokat. Kérem, hogy három percnél tovább senki ne beszéljem a tanács nevében Nilsson úr. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Három percben csak üdvözölhetem a három szakbizottságot, és elmondhatom, hogy milyen megtiszteltetés számomra ez az egyedi alkalom, mert hosszú folyamat után, amely gondolom lezárul az inten, egyre intenzívebb ö, folyamat révén. Ö, mindkét miniszterem ö, ott volt a Stockholmi ö, ülésen. Ö, közös parlamenti ülés lesz, és miniszter novemberben is jön meg utána. A folyamat vége felé tartunk. Mindig is fenntartottuk, hogy nagyon ambiciózus stokholmi programunk van, és ez kiegyensúlyozott. Azt hiszem Berlingorról kiválóan kifejezte, hogy mi értünk ezen az egyensúlyon. Úgy gondoljuk, hogy még ki kell egyensúlyozni egy kicsit a biztonsági vitát, és intenzívebben megnézni a szabadság és a jog kérdését, de azt tagadatlan, hogy tényleges biztonsági fenyegetés van Európában. Hogy mi lesz a Lisszaboni szerződésre, meglátjuk amikor a december 10-én elfogadják az állam és kormányfők a Stockholmi programot, akkor már fogjuk tudni. Nem szeretnék belemenni most a ma a lényegbe, mert még nem írtuk le a programot. A konzultációkat befejeztük, még vagy az Európai Parlamenttel ezt még folytatjuk, azért is vagyok itt, Annyit el tudok mondani, hogy szükségből és meggyőződésből a hangsúlyt az alap jogra tesszük a az egyének jogára, az értékelésre. A monitoring szót nem nagyon ö, szeretjük. Úgy gondoljuk, hogy a megfelelő szó az értékelés, az evaluation. Ö, a legjobb gyakorlatokat kell megtanulnunk egymásra, tehát oda kell figyelni a gyakorlatban való átültetésre. Szeretnénk átláthatóságot, nyitottságot, a svéd elnökség az átláthatóságot és a nyitottságot favorizálja a jogalkotásban és másban is. Nos, ezért elnök úr, hadd ismételjem, mert nagyon örülök, nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek. Köszönöm. Mr. Nilsson. For the Commission, Mr. De Brouwer. De Brouwer úr, bizottság. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr. Hans olyan dolgokat is mondott, ami a bizottságra és a tanácsra egyaránt jellemző. Az Európai Parlament megalkotandó véleményére nagyon odafigyelünk, és arra, hogy a parlament a program véglegesítésében hogyan jár el. A június tizediki i közleménynek a szelleme megtalálható nagy részt az állásfoglás tervezetben, amely a munkájuk alapja ezentúl. Mi úgy gondolkodtunk, hogy a hágai program megvalósítása az alapja a munkánknak. Szeretnénk világosan látni azokat a kihívásokat, amelyekkel szembe kell szállni a következő évben Európának. Itt gondolok az állampolgársági kérdésekre, biztonságra, közös jog közös térségére, a valóság új ö, megközelítése a migráció kérdésében. Természetesen, amikor a szerződ, nem tudjuk, hogy mikor ö, ö, lép érvénybe a Lisszaboni de ö, a bizottság minél gyorsabban. Hasonló volt a helyzet az Amsterdami szerződésre belépés, akkor a Maastrichti helyébe lépett, és az akkor közösségével tett ö, politikákban ö, nagyon sok lett a teendő. A Lisszaboni szerződés világosabb, demokratikusabb döntéshozatal tesz lehetővé. Az Európai Parlament szerepét és az Európai Közösség Bíróságának szerepét növeli ez a közös tennivalókat megsokszorozza. A fő irányvonalakat nem ismételném el. Szeretnénk, hogyha a polgár állna minden gondolatunk mögött, úgy gondoljuk, hogy az együttműködésnek a valóságot kell figyelmevenni, amivel szembe találja majd magát az Európai Unió. Fontos, hogy milyen munkamódszert választunk ahogy Hans aláhúzta, szeretnénk, hogyha a jogalkotás minősége számítana. A továbbiakban pedig csak a közleményünkre tudnék utalni, és elismétlem, hogy a tervezett első olvasata megnyugtat engem abban, hogy a bizottság és a parlament közös célok a sok területen. Köszönöm, elnök úr. Now we're opening the floor to the... Köszönöm szépen. Akkor most megnyitom az általános vitát. Mindenkit arra kérnék, hogy értsék meg, hogy még ketten szót kértek, azok után, hogy elmondtam, hogy már 15-en szót kértek, úgyhogy most tényleg hivatalosan is lezárom a listát, és mindenkit arra kérek, hogy tartsa be a hozzászólási időt. Buzutil úr lesz az első, parancsoljam. Köszönöm szépen, elnök úr, és nagyon szépen köszönöm, hogy összehozták ezen a délutánon ezt a három szakbizottságot, illetve a nemzeti parlamentek képviselőit. Nagy öröm számunkra, hogy együttműködhetünk mindannyian ezen a nagyon fontos kezdeményezésen. Az EPP nevében azt szeretném elmondani, hogy mi a polgárok Európáját szeretnénk megvalósítani, és egy biztonságosabb Európát szeretnénk. És még egyszer hangsúlyozom, biztonságos Európát szeretnénk. Ugyanis első látásra ez a szövegtervezet, ami előttünk van, nem éppen a biztonságra fókuszál. Tehát nem hangsúlyozzuk eléggé szerintem a biztonságot. Igaz, magát a tervezetet nem olyan rég kaptuk meg, és még nem volt időnk ezt részletesen elolvasni, de nagyon fontos, hogy a biztonságot maximálisan hangsúlyozzuk. Éppen ezért az EPP támogatja a Stockholmi programot, és úgy véljük, hogy mindenképpen realista és konkrét programra van szükségünk, sőt, konkrét ütemtevre van szükségünk, hogy mit fogunk tenni az elkövetkezendő öt évben, hogy valóban létrejöjjön a szabadság, biztonság és a jog érvényesülésén alapuló térség. Itt van ugye a szabadság és a biztonság, ez azt jelenti, hogy az állampolgárokra koncentrálunk. Úgyhogy nem csak azt kell megtennünk, hogy beszélünk erről a térségről, hanem ezt létre is kell hozni. Több szabadságot, több biztonságot és több jogérvényesülést kell adnunk polgárainknak, főképp több biztonságot. Az ír referendumot mindannyian üdvözöltük, természetesen én is, és úgy vélem, hogy a közös bel- és igazságügy tekintetében nagyon is fontos, hogy több szerepet kap majd a parlament, illetve a nemzeti parlamenti kollégáink is és valóban szükségünk is van a nemzeti parlamentek hozzájárulására. Éppen ezért nagyon jó, hogy a Lisszaboni szerződés végre egy kicsit konkrétabban meghatározza a nemzeti parlamentek szerepét. Ugyanakkor két alapelvet konkrétumokkal kell megtölteni. Az első a szolidaritás, a második pedig a szubszidiaritás. Nézzük először a szolidaritást. Itt a migránsokról és a menedékkérőkről kell beszélnünk, és úgy vélem, hogy elég messze vagyunk attól, hogy szolidaritást valósítsunk meg. Még az EU-s tagállamok között sincsen szolidaritást, nem beszélve a harmadik országokról nagyon fontos, hogy valódi, igaz szolidaritást tudjunk megvalósítani, és nem csak a szavak szolidaritását, hanem a tettek szolidaritását. És aztán nézzük a szubszidiaritást. Itt európai szinten mindannyiunknak, amennyiben kompetenciánk van, el kell végeznünk a feladatunkat, de amennyiben nem hatáskörünk, akkor nem kell európai szinten beleszólnunk ezekbe a kérdésekbe, hanem meg kell hagyni ezeket nemzeti szinten. Összefoglalásképpen, elnök úr, a kihívás, ami előttünk áll, óriási, de azt hiszem, hogy mindenkit fel is dob ez a kihívás. Mindannyian úgy véljük, hogy részei vagyunk ennek az eljárásnak, ennek a folyamatnak, és mindannyian képesek vagyunk segíteni, és meg is fogjuk ezt tenni, és akkor valódi szabadság, biztonság és jogérvényülés, érvényesülés térségében fogunk élni. Köszönöm, Morales úr, három perc. Köszönöm szépen, én is eh, Búzutil úrhoz csatlakoznék, először általános megjegyzéseket fogok elmondani. Ez az állásfoglalási indítvány, amit az elmúlt néhány órában megkaptunk, ez végül is olyan szöveg, amit már olvasunk, amit már eh, mi is értékelünk, mert ez egy nagyon kiegyensúlyozott szöveg. Mint ahogy Buzutil úr is elmondta, nagyon fontos momentumot élünk most meg. López Aguilar elnök úr is elmondta, hogy az 51. cikk eh, alapján hoztuk létre ezt az ülést, ami nagyon fontos és különleges ülés, mert annyira fontos témáról van szó, mint a Lisszaboni szerződés. És a nemzeti parlamentek szerepe különösen fontos itt. Buzotil úr elmondta, hogy szükség van egy ütemtervre, egy menetrendre, ami az egyik legfontosabb menetrend lesz, hiszen itt minden egyes témában minőségi munkát kell elvégeznünk. Beszéltünk a szolidaritásról és a migránsokról, és hogyha megnézzük a szolidaritásról szóló részeket, akkor ezek nagyon kiegyensúlyozottak, és látszik mögöttük az erőfeszítés, hogy valaki kiegyensúlyozottá akarta tenni ezt a szöveget, és hogy mik azok a kulcsfontosságú pontok, amikről mindenképpen beszélnünk kell. Szó esik arról, hogy esetleg új rendszereket kellene létrehozni, mondjuk az adatvédelem szempontjából, és hogy új eszközökre van szükségünk a menekültek szempontjából is, hiszen mindig új és új problémákkal kell szembenéznünk. Ezt a példát kívántam kiemelni, azzal kapcsolatban, hogy azért lesznek még módosításra szoruló részek a szövegben, de összességében ez azért eléggé kiegyensúlyozott. Úgy vélem, hogy az egyéni szabadság, a jogok és a biztonság között elég jó az egyensúly a szövegben. Nagyon nehéz elérni ezt az egyensúlyt, de reméljük, hogy ez sikerül. Úgyhogy mindenképpen a Lisszabon utáni írában oda kell majd figyelnünk erre az egyensúlyra frakcióm részéről, a szocialisták és demokraták részéről be fogunk majd nyújtani módosítókat, de tulajdonképpen úgy véljük, hogy kiegyensúlyozott ez a szöveg, és amikor majd belemegyünk a részletekbe októberben, akkor lesznek módosítóink. Olyan szövegre van szükségünk, ami túléli ezt az öt évet, és amire büszkék lehetünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Daf úr, három perc. Elnök úr. Köszönjük szépen, hogy megszervezte ezt a különleges ülést. Nagyon érdekes tapasztalat ez, amit most itt kipróbálunk, hiszen három szakbizottság kíván együttműködni, három olyan szakbizottság, amely különböző kultúrákkal, különböző felelősségekkel bír. Én magam is úgy vélem, hogy ez az első kísérlet, ez nagyon érdekes kísérlet, sőt, kifejezetten feladatunk az, hogy hozzájáruljunk ehhez a közös munkához, a, a három intézmény között, tehát a parlament, a tanács és a bizottság között. Olyan fontos témákban, amik az Európai Unió egészét érintik. Remélem, hogy ezt a munkát tulajdonképpen egyfajta előkészítésként is felfoghatjuk azon biztosok meghallgatásával kapcsolatban, akik majd felelősek lesznek a szabadság, biztonság és jog témakörben. Ugye decemberben lesznek majd ezek a biztosi meghallgatások, amennyiben a jelölések megérkeznek, és lehetővé válik, hogy felálljon az új bizottság. Néhány dolgot szeretnék elmondani az alkotmányos oldalról, az Alkotmányos Ügyek Bizottságának oldaláról. Először is szeretném kiemelni, hogy mennyire fontos ez az emergency break eljárás, amit szerepelt a szövegben. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy legyen egy ilyen vészfékezési lehetőség, ugyanis ez integrációs szempontból mindenképpen fontosnak tekinthető de hogyha alkalmazzuk ezt az eszközt, akkor az a kérdés, hogy a megfelelő csoportokat találjuk-e majd meg ezzel, illetve hogy meg tudjuk-e majd erősíteni az együttműködést. Az alapvető cél tehát mindenképpen az együttműködés megerősítése, és mindenképpen nekünk is fel kell készülnünk, valamint a bizottságnak és a tanácsnak is arra, hogy teljes komplexitásában lássuk ezt a problémát, ugyanis úgy véljük, hogy lehetnek esetleg ezzel kapcsolatban problémák a szövetségi berendezkedésű államokban. Hát itt volt az opt-out lehetősége is, amely ugye az Egyesült Királyság esetében merült fel, tehát ez az opt-out, illetve az ír köztársaság esetében. Úgy vélem, hogy a belső biztonság és a terrorizmus elleni harcról szóló stratégia mindenképpen össze kell, hogy kapcsolódjon a különböző külpolitikai és külbiztonsági stratégiákkal itt az Európai Unión belül. Tehát azt hiszem, hogy ez olyan kapcsolat, ami eddig sajnos hiányzik a jelenlegi szövegtervezetből. És úgy vélem, hogy egy kicsit mélyebben meg kellene néznünk bizonyos kérdéseket, többek között azt, hogy a bíróság hatáskörét hogyan tudnánk növelni ebben a tekintetben. Ugyanis úgy vélem, hogy a politikáinkat hihetetlenül javítaná az, hogyha meg tudnánk valósítani ezeket az együttműködéseket, és bizonyára állampolgáraink számára is hasznos lenne ez. Ezen kívül úgy vélem, hogy a nemzeti parlamentek ez irányú feladatait is egy kicsit határozottabban meg kellene fogalmazni a szövegben. Itt ugyanis egy kicsit hát általánosítóan fogalmaz a szöveg, itt egy kicsit pontosabban kellene fogalmaznunk. Ami a választási reformot illeti a parlament tekintetében, itt azt javasolnám, hogy egy további paragrafussal egészítsük ki a szöveget, amely egy kicsit előrevetíti azokat a reformokat, amelyeket az AFKO szakbizottságban már elindítottunk vagy javasoltunk. és természetesen minden tisztelettel adózom az elnök irányába, de van valami, amivel nem értek egyet, méghozzá az, hogy nem elég egyszerűen felülvizsgálni, követni hogy hogyan növekszik a szabadság, biztonság és jog térsége. És sokkal inkább úgy vélem, hogy a nyomon követés ugyan alapvető, de szükség van olyan felülvizsgálati rendszerekre, amelyek megfelelőképpen működnek. Beszéltünk nemzeti képviselőkkel, beszéltünk miniszterelnökökkel, akik kicsit másképp vélekedtek erről a monitoring kérdésről. Köszönöm szépen. Valisz asszony három percben. Köszönöm, elnök úr. Elsősorban a petíciós bizottságot képviselem itt, amely ugye az egyik véleményt készítette ebben a témában, és néhány dolgot szeretnék elmondani a petíciós bizottság nevében, de a júri bizottságnak is tagja vagyok, úgyhogy mind a két szakbizottságot képviselem. Nézzük először is a petíciós szakbizottságot. Egy munkadokumentumot készítettünk el, és ez a munkadokumentum tulajdonképpen azokon a petíciókon alapul, amik beérkeztek hozzánk az elmúlt években a szabadság, biztonság és jog térségével kapcsolatban. Ezek a petíciók kimutatják, hogy melyek azok a területek, ahol a polgárok úgy gondolják, hogy a dolgok nem működtek, vagy nem működnek. Úgyhogy folyamatosan itt is visszatér a az alkalmazás hiánya és a monitorozás hiánya. Úgyhogy úgy vélem, illetve a petíciós bizottság úgy véli, hogy itt nagyon keményen kell fogalmaznunk, és megfelelő teret és időt kell biztosítani a felülvizsgálatra. Mint ahogy az előttem szólók is elmondták, én is örülök annak, hogy megszületett a megfelelő egyensúly, és tíz éve vagyok itt a parlamentben, és ez az első alkalom, hogy ezen a területen, tehát a szabadságbiztonság és jog területén olyan dokumentumot látok, amely a polgári jogoknak és az igazságosságnak megfelelő teret ad, és szeretnék is köszönetet mondani ezért. Mi mindenképpen úgy véljük, hogy a polgárokra kell koncentrálni, és talán még egy kicsit jobban lehetne ezt hangsúlyozni, mint ahogy ez a dokumentumban szerepel. És azt is szeretném elmondani, hogy olyan igazságosságra van szükség, ami érthető a polgárok számára, és ami átlátható számukra. És itt szeretnék néhány dolgot mondani az opt-out és egyéb megegyezések hatásairól. A polgári jog tekintetében úgy vélem, hogy vannak olyan problémák, ahol nekünk csak beleegyezési jogunk van, ugyanis a nemzetközi magánjog és a hágai konferencia szabályozza ezeket. Úgyhogy a nemzeti parlamentekkel kellene tárgyalnunk, hogy egy kicsit több hatáskört kapjunk, és remélem, hogy ez a dokumentumban benne is lesz. Ami az állampolgári jogokat illeti, egy paragrafusra hívnám fel a figyelmet, mert ez kapcsolatban áll a petíciós szakbizottság munkájával. A gyermekjogokról szeretnék szólni, ugyanis úgy vélem, hogy ez a megfogalmazás nem jó, és egyáltalán nem tükrözi parlamentünk tapasztalatait valamit egy kicsit sokkal pontosabban kellene itt megfogalmazni a gyermekek jogaival kapcsolatban, illetve a vállásokkal kapcsolatban. Aztán az állampolgári jogok gyakorlásával kapcsolatban természetesen helyet kell adni a nemzeti parlamenteknek is a demokratikus jogok érvényesítésével kapcsolatban, de ne feledjük el az állampolgárokat és az általuk benyújtott petíciókat. Azt hiszem, hogy elindultunk a jó útvonalon, úgyhogy az európai állampolgársági kezdeményezésről is kellene itt néhány szót szólni. Talán azt kellene megfogalmazni, hogy ezt elő kell készíteni a végrehajtásra, és végre is kell hajtani. Hogyha megnézzük a petíciós bizottság további tapasztalatait, akkor azt tudom elmondani itt az állásfoglalással kapcsolatban a szabad mozgás jogánál, hogy ez nem elég ez a rész. Itt sokkal jobban kellene fogalmazni, sokkal keményebbnek kell lenni. Úgy vélem, hogy sokkal többet kell tennünk A Judicial and Legal Education témakörben pedig úgy vélem, hogy egy kicsit együtt kellene működni a tagállamoknak, hogy a megfelelő jogi képzéseket megoldhassuk európai szinten. Köszönöm szépen. Most Németország részéről a Bundestag egy képviselőjének adok szót, de még egyszer szeretném emlékeztetni a képviselőket, különösen Dickmann asszonyt, hogy tartsa be ezt a három percet. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani azért, mert a nemzeti parlamenti képviselők is megkapták a lehetőséget, hogy hozzászóljanak ebben a vitában. Gyakorlatilag így már úgy teszünk, mintha Lisszabon hatályban lenne, amit nagyon jónak tartok. Írország most csatlakozott, ehhez a folyamathoz, és remélhetőleg a ratifikációs okmányok letébejezése is hamarosan megvalósul, hogy ez a fajta eszmecsere, mint amilyet itt ma tartunk az Európai Parlament és a Nemzeti Parlament képviselői között, minél gyakrabban megvalósulhasson. Ez ugyanis az európai döntések elfogadhatóságát nagymértékben növeli majd. Jogi képviselőként, a jogi szakma képviselőjeként és liberális képviselőként szeretném kifejezetten hangsúlyozni, mennyire örvendetes az, hogy Barroso újonnan megválasztott bizottsági elnök úr két külön biztosi tárcát kíván megbízni ezen kérdések kezelésével. Azt hiszem, hogy ez nagyon jót tesz majd a jogi kérdéseknek. Az európai szintű harmonizáció szerintem folytatandó, ugyanakkor azt kívánom, hogy az arányosság és a szubszidiaritás kellő figyelmet kapjon, ahogyan a Lisszaboni szerződés is azt megfogalmazza. Továbbá szeretném megjegyezni még, hogy nagyon sok minden elhangzott. Ezen pontokat azonban a tagállamokban is érvényesíteni kell. Át kell ültetni ezeket a gyakorlatba. Éppen ezért azt szeretném, hogy erre is legyünk tekintettel, és ne törekedjünk arra, hogy olyan eljárásokat vagy olyan anyagokat, amelyek még éppen az átültetés folyamatában vannak, és amelyekkel kapcsolatban még nem szereztünk elő tapasztalatokat, ezeket már most módosítsuk. A büntetőjog területén számomra döntő fontosságú, hogy végre kötelező érvényű, minimális szabványokat határozzunk meg a vádlottak tekintetében, mert enélkül nem lehet hatékony a büntetőjog, és a harmonizáció előre haladta nélkül nehézkes lenne, és a kölcsönös elismerés alapelve is, az ilyen közös minimális standardok nélkül azt hiszem, hogy nem megvalósítható. Idestova tíz éve szerepel az Európai Unió napirendjén ez a pont, alig történt előrelépés, éppen ezért úgy gondolom, hogy a Stockholmi program a vádlottak jogai tekintetében a minimális szabványok meghatározását kötelező érvényűvé kellene, hogy tegye. Ami pedig a bizottsági közleményt illeti az anyagi büntetőjog területén, szerintem ezt az itt ezen a területen való megvalósítást óvatosan kell végrehajtani, hiszen a Lisszaboni szerződés nagyon konkrétan fogalmaz erről, és ezen nem szabad túllépni. Ami fontos, az az, hogy egyetértünk abban, hogy a büntető jog esetében mindig körültekintően kell eljárnunk, és akkor is, hogyha a büntetések mértéke és fajtája szempontjából lépéseket teszünk, hiszen a tagállamok szempontjából ezek nagyon kényes kérdések, ezért fontos, hogy óvatosan járjunk el. Ami a polgári jogot illeti, mindenek előtt az alkalmazandó jog, illetve a kölcsönös elismerés és végrehajtás témájában kell lépéseket tennünk. Olvastam ezt a dokumentumot, és olvastam benne azt, hogy egy európai szerződéses jog is szerepel a tervek között. Pillanatnyilag van egy európai anyagi szerződés jog, ezen a területen nincs illetékesség, a Lisszaboni szerződés sem tervez ilyen fajta illetékességet, úgyhogy ez is óvatosan kezelendő. Úgy gondolom, hogy a referencia keret jó lehetőséget szolgáltat ben számunkra ahhoz, hogy előrelépjünk a jog egységesítése területén. Ez azért fontos, mert a jog gyakran nehezen érthető a polgárok számára, és úgy gondolom, hogy a közleményben erre vonatkozóan is szerepelnek pozitív kitételek, a további képzés, a továbbképzés fontos, a jogászok, az ügyészek, illetve a bírók esetében. Köszönöm. Herr Albrecht, drei bitte. Köszönöm szépen, Albrecht úr, három percben, ha lehet. Köszönöm, hát megpróbálom, elnök úr, köszönöm. A társadalmadóknak is szeretnék köszönetet mondani. A munkájuk során arra törekedtek láthatóan, hogy a különböző bizottságokban elhangzott észrevételeket is figyelembe vegyék. A helyzet az, hogy ebben a közös tervezetben nagyon pozitív elemek is szerepelnek, így például a Tamperei programra való utalás, illetve az a kijelentés, hogy vissza kell térnünk ahhoz a szellemiséghez, amely a polgári jogokat helyezi a figyelem középpontjába, ezzel kapcsolatban pedig rögtön egy észrevételt tennék. Ez az egyensúly, amiről ugye többen említést tettek, ez az egyensúly az alapvető jogok, illetve a biztonsági érdekek között. Nos, véleményem szerint itt a parlamentben azt is fontolóra kellene vennünk, hogy nem szabad mindent alávetnünk egyfajta egyensúlynak. Vannak alapvető jogok, méghozzá olyan alapvető jogok, amelyek abszolút jellegűek, és éppen ezért minden egyes egyensúlynak meg kell, hogy legyen a maga határa. Azt hiszem, hogy fontos és helyes a polgárt a figyelem középpontjába helyezni, de nem csak a biztonság szempontjából kell ezt tennünk, hanem a személyes jogait is figyelembe kell vennünk. Úgy gondolom, hogy itt némileg felborult az egyensúly, hiszen egyre inkább hajlunk a megelőző általános intézkedések felé, és egyre inkább eltávolodunk az eseti bírói döntések területéről, olyan esetekben, amikor felmerül egy gyanú. Egyszerűen az a helyzet, hogy az intézkedések végrehajtása arányos kell, hogy legyen, de nem csak ez, ahogyan az a jelentésben is szerepel, hanem önmagában a, az intézkedések, illetve a programban megfogalmazott lépések is absztrakt módon arányosak kell, hogy legyenek. Itt pedig az a benyomásunk, az az érzésünk, hogy nem biztosított ez az arányosság a biztonsági érdekek, valamint a polgári szabadságjogok között. A közös tervezetben például, ha az adatvédelem részét, illetve a magánélethez való jogot tekintem, akkor nem gondolom azt, hogy megfelelő helyet kapnának a polgári jogok, hiszen az információs rendszerek, az adatbázisok, ezek Európában egyre inkább összefonódnak. Éppen ezért azt hiszem, hogy egy általános vitát érdemes lenne lefolytatnunk arról, hogy egy konkrét célból létrehozott adatbázisok később mennyire használhatók fel bármilyen célból. És a biztonsági ügynökségek, mint például az Európos számára hozzáférhetőek lesznek. Németországban megvan az okunk arra, hogy miért választottuk külön a titkos rendőrséget a rendőrségi szolgálatoktól. Úgy gondolom, hogy ezt a kérdéskört, illetve az összefonodásokat mindig újból meg kell vizsgálnunk, és meg kell szabnunk a határokat egy európai biztonsági politika helyett ugye a különböző polgárok egyre gyakrabban általános gyanú tárgyává válnak. Nem arról van szó, hogy a polgároknak kell ártatlanságukat bebizonyítaniuk, hanem az állami az államnak kell bizonyítania azt, hogy az általa foglalatosított intézkedések valóban szükségesek-e. Márpedig nem látok olyan szám adatokat, amelyek ezt alátámasztanák, és amíg ez nem adott, addig nem tudjuk elfogadni ezen intézkedéseket sem. Signore Borghezio, tre minuti, prego. Borgéció úr, három percben parancsoljam. Köszönöm, elnök úr. Néhány gyors gondolatot szeretnék én is elmondani. Elsősorban magával a szöveggel kapcsolatban. Sajnos a dokumentum már megint az utolsó pillanatban érkezett el hozzánk, úgyhogy nem is tudom, hogy érdemi megjegyzéseket el tudunk-e mondani. Tehát végül is lényeg a lényeg, hogy jó hangulatban teljék ez az ülés, de hát mégiscsak fontos, hogy az hogy megjegyezzem, hogy az utolsó pillanatban kaptuk meg ezt a dokumentumot, és még fordítások sem készültek el, aminek az okát aztán végképp nem értem. Akkor most nézzük magát a stokholmi dokumentumot. Hiányzik ebből egy olyan nagy és fontos téma, aminek benne kellene lennie a biztonság témakörnél. Itt a terrorizmusról és a szélsőséges iszlamista csoportokról beszélek. Úgy vélem, hogy megfelelő jogi válaszokat kell kidolgoznunk erre a nagyon komplex fenyegetésre, amit a terrorizmus jelent Európára nézve meg kell vizsgálni ezt a témát technológiai szempontból is. Ezzel alatt azt értem, hogy technológiailag nekünk is felkészültnek kell lennünk, hogy válaszolni tudjunk ezekre a fenyegetésekre. Egyre több terrorista érkezik és épül be Európába, úgyhogy sokkal jobban kellene foglalkozni ezzel a kérdéssel, mint ahogy tesszük a bűnözők, a szervezett bűnözési csoportok, illetve a terroristák közötti összefüggéseket meg kell vizsgálnunk, valamint még ide kell kapcsolnunk a migránsok kérdését is. Úgy tűnik, hogy ez tabu, pedig mégiscsak kellene erről beszélni, méghozzá sürgősen. Ezen kívül, mint ahogy Berlingver úr is elmondta, az állampolgári jogok és az állampolgári jogok védelme is jobban meg kellene, hogy jelenjen ebben a szövegben. Mi történik azokkal, akik egyszerűen nem férnek hozzá az igazságszolgáltatáshoz, mert nincsen pénzük? Hozzáférni az igazságszolgáltatáshoz igenis költséges. Úgyhogy nagyon sok olyan polgár van, aki egyszerűen nem fér hozzá a megfelelő igazságszolgáltatási lehetőségekhez, és olyan lehetőségekkel kell beérniük, amik nem kielégítőek. És mindennek egyetlen oka van, egyszerűen az, hogy nem tudják megfizetni a különböző szolgáltatásokat. Az igazságszolgáltatás folyamatai igenis sokszor költségesek, és egyszerűen vannak, akik ezt nem tudják kifizetni. Aztán itt van a kisebbségek kérdése. Az Európai Unió elvileg ugyebár támogatja a kisebbségeket, de mi történik egy olyan nyelvi kisebbség képviselőivel, aki utána nem beszélhet anyanyelvén a bírósági tárgyaláson? Ez egyszerűen azt jelenti, hogy az identitásukat veszítik el ezek a kisebbségi csoportok pedig ezeknek a kisebbségeknek vannak értékeik, vannak hagyományaik, amiket egyszerűen el fog nyomni ez a szuper európai óriás állam, az Európai Unió. És még a büntetőjog kérdéséről szeretnék szólni néhány szót. Itt az áldozatok jogairól sokkal többet kellene beszélni a szövegben, sőt, legalább kellene beszélni a szövegben, mert egyáltalán nem beszélünk az áldozatok jogairól. Köszönöm a szót. Flótrasszony három perc. Elnök úr, köszönöm a szót, és köszönjük szépen ezt a közös tanácskozást, ezt a kezdeményezést, ami lehetővé teszi, hogy egy ilyen nagyon fontos bizottsági javaslatról és az több éves programról, illetve a jogalkotási munkáról. Itt közösen beszélgethetünk. A szabadságbiztonság és jog térsége nagyon fontos, és ez fogja lehetővé tenni, hogy az alapjogok effektíve, konkrétan érvényesüljenek itt Európában. Itt ugye emberekről, polgárokról beszélünk, akik nem csak polgárok, hanem emberek ahogy a Lisszaboni stratégia definiálja a polgárokat, európai polgár, minden olyan polgár, aki valamelyik tagállamnak a polgára, de hát ez eléggé kis csoport ahhoz képest, hogy kik tartózkodnak ma Európa területén. Tehát ez egy eléggé leszűkített csoport. És aztán itt van egy olyan paragrafus, ami a migrációs és menekült politikáról szól. Úgy vélem, hogy ezeket a kérdéseket eléggé elfogultan kezeli a bizottsági dokumentum. Itt a szolidaritás oldaláról közelítjük meg a migrációt, nyilván a legális migrációval nincs is semmilyen probléma, de itt van az illegális migráció is, ami ugye nagyon jelentős szerepet játszik a munkaerőpiacon. És ezt a, az elfogult megközelítést nem fogadhatjuk el ebben a dokumentumban. Hogyha szolidaritásról beszélünk, akkor nem lehet olyan homályos megfogalmazásokat alkalmazni, mint hogy a bajban lévőkön segítünk. Hát minden embernek itt ugyanazokkal a jogokkal kell élnie. Tehát ez alatt azt értem, hogy mindenkinek ugyanazokat a jogokat kell biztosítanunk. Ezt a megközelítést kellene egy kicsit kiszélesítenünk és jobban hangsúlyoznunk. Ezt kellene üzenetként eljuttatni a tanács és a bizottság irányába, és ezt nagyon fontosnak tartom. Ez a rész az állásfoglalásban elég kicsi helyet foglal el, és nem is túl hangsúlyos. Pedig láthatnánk, hogy ezzel kapcsolatban milyen komoly kihívások vannak. Elég csak megnézni, hogy hány állásfoglalás, hány politikai vita hangzott el azokkal kapcsolatban, akikre vonatkozik ez a szövegrész, és hát úgy vélem, hogy egyszerűen ebben a tekintetben nem felelünk meg a kötelezettségvállalásnak és a felelősségünknek. Itt arról van szó, hogy a nemzetközi normáknak megfelelő politikákat kell alkalmaznunk, és olyan politikákat, amelyek ugyanakkor az alapjogokkal is összeegyeztethetőek, és itt azokra a személyekre is ki kellene terjeszteni ezeket a jogokat, akik nem feltétlenül rendelkeznek európai állampolgársággal. Köszönöm szépen, Enström úr, három perc, parancsoljon. Hogyha Ezra úr nincs itt, akkor Belié asszony következik. Ő sincs itt. Kalic úr, parancsoljon, ha itt van. Itt van, remek. Elnök úr, köszönöm a szót. Richard Kalis a nevem, szeretném kiavítani. és a lengyel alsóházban a szemben vezetem az állampolgári jogokkal foglalkozó csoportot. Nagyon örülök, hogy a nemzeti parlamentek képviselőit is bevonták ennek az állásfoglalásnak a megvitatásába. Azt hiszem, hogy minden jogom megvan arra, hogy hozzászóljak ehhez a témához, hiszen elég sok évig belügyminiszterként dolgoztam Lengyelországban. Pont azokban az időkben, amikor Lengyelország csatlakozott az Európai Unióhoz. Egyébként pedig egy kérdést kívánok feltenni. Ismerjük a Tamperei programot, meg a Hágai programot, de az igazságot szeretnénk itt most hallani. Mi történt ezeknek a programoknak a végrehajtásával? Hát a végrehajtás nem sikerült tökéletesen. És mit csinálunk itt ma? Most arról beszélünk, hogy akkor itt van egy új program, a Stockholmi program a szabadság, biztonság és a jog érvényesülésén alapuló térségről. De hát ugyanazt ismételgetjük, ugyanazt az üzenetet ismételgetjük. Azt mindenki elmondhatja, hogy számára ez nagyon fontos, Lengyelország számára is nagyon fontos. Lengyelország keleti határai Fehér Oroszországhoz kapcsolnak minket, és ez a határterület mindössze 100 kilométerre van Varsótól, és a határ túloldalán diktatórikus rendszer uralkodik. igen nehéz a fehér oroszoknak átlépniük Lengyelországba, mert nagyon szigorúak a vízumhoz kapcsolt követelmények. És akkor most beszéljünk az emberi jogokról és a titkos szolgálatokról. Itt van az Europol, és számos olyan biztonsági csoport, szervezet, ami a terrorizmus ellen harcol és a biztonságért harcol. Aztán van korrupció ellenes ügynökségünk is, és ők mindenféle titkos metódusokat alkalmaznak a bűncselekmények megelőzésére. És erről egyetlen szót sem látok a szövegben. És ugye itt vannak ezek a titkos módszerek, amelyek egyértelműen oda vezetnek, hogy az emberi jogokat megsértik. Egyetlen olyan tagállam sincs, talán az Egyesült Királyság kivételével, amely valóban vizsgálja azt, hogy a titkos szolgálati egységek megsértik-e az emberi jogokat, vagy sem. Úgy gondolom, hogy szükségünk van egy olyan eszközre, egy olyan módszerre, ami lehetővé teszi, hogy lehúzzuk a fátylat ezekről a titkos akciókról, és amikor az adott fenyegetés megszűnt, akkor igenis meg kell vizsgálni, hogy nem történt-e emberi jogsértés a vizsgálatok és az eljárások folyamán. Ez nagyon fontos lenne, és hogyha így járnánk el, akkor ez bizonyára elbátorít, elbátortalanítaná a titkos szolgálatokat attól, hogy lábbal tipossá, tapossák az emberi jogokat. A következő megjegyzésem az európai polgársággal áll kapcsolatban. Tulajdonképpen az állampolgári jogokról szeretnék szólni, és arról, hogy eh, milyen módon kellene megvalósítani az igazságügyi döntések eh, közös, kölcsönös elismerhetőségét. Reméljük, hogy a Lisszaboni szerződés nem sokára érvénybe lép, és Kaczynszki elnököt mi eh, folyamatosan arra ösztönöztük, hogy gyorsítsa már fel a ratifikációs folyamatot, és most már csak az elnök aláírása hiányzik. Tehát amikor meg lesz a Lisszaboni szerződés, akkor érvénybe lép majd az európai állampolgárság, polgárság fogalma is. És reméljük, hogy a bírósági határozatok kölcsönös elismerhetősége is megvalósul majd. Elnézést kérek, hogy túléptem az időt. Thank you. Señor Díaz de Mera. Köszönöm szépen, Diaz Demera úr, három percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszöntöm López Aguilar, Cassini és Berlinguer elnök urakat, és örülök annak is, hogy az 51-es cikket a parlamenti szabályzatból ilyen hatékonyan használjuk. Számos dicsérő szót hallhattunk a hágai programmal kapcsolatban. Tíz év telt el azóta, és a Stockholmi programmal kapcsolatban is komoly kihívások előtt állunk. Ezeket pedig négy év alatt kell megoldanunk. Szeretnék ezek közül néhányra utalni. Ezt követően pedig egy olyan parlamentünk lesz, amely a jogalkotásban is részt vesz, nem pusztán konzultálnak vele, tehát gyakorlatilag csak költségvetési hatáskörrel rendelkeztünk eddig, de ez ezután nem így lesz. Eddig gyenge helyzetben volt ez a struktúra. A polgári jog területén komoly előrelépéseket kell még megtennünk, ahogyan ezt Berlinger kollega is megemlítette. Előrelépésre van szükség. Tudom, hogy a Bundestag kollégája, a Bundestagból érkezett kollega a büntetőjogra helyezte a hangsúlyt. Az eurót is védenünk kell. Az euró az a közös valutánk, politikai és gazdasági kohéziót teremt. Úgy is mondhatnám, hogy ez a közös nyelvünk, éppen ezért védenünk kell, és olyan módosításokra van szükség, amelyek konstruktívan viszonyulnak ehhez. Az internetes számítástechnikai bűnözés is egy olyan kérdés, amelynek tekintetében előre kell lépnünk. Az elnyomás területén hatékonyak vagyunk, de a megelőzés esetében nem. Számos terrorista bűncselekményre került sor a tavalyi évben, nem sikerült ezeket hatékonyan megelőznünk. A Eurojust és a Europol megerősítésére van szükség, de hangsúlyozom a parlamenti ellenőrzést. E tekintetben egyetértek Cassini elnök úrral túl kell lépnünk a meg, az eddigi megközelítésen a migráció tekintetében. Itt pusztán szándéknyilatkozatokról volt szó, de most konkrét formába kell öltenünk ezt az együttműködést, hogy egy tényleges közös migrációs politikát dolgozzunk ki. Hatékony és határozott közös politikára van szükségünk az illegális és jogszerűtlen bevándorlás ellen. Éppen ezért hatékonyan kell az Európai Unió külső határait ellenőriznünk. Ez a hatáskör eddig a tagállamok kezében volt, tehát nem mondhatjuk azt, hogy most akkor jöjjön a Frontex és vegye ezt át. A tagállamok közös szerepet vállalnak a Frontex-el együttműködve. Jobban kell kialakítanunk a nemzetközi védelmet is, jobb menekültügyi rendszerre van szükségünk, és a szolidaritást kell érvényesítenünk. Ugyanígy az adatvédelmet is jobban kell kialakítanunk, a magánéletet is jobban védelembe kell helyeznünk. Az alapvető jogok tekintetében ugyanez mondható el. Minél több szabadságjogot élvezünk, annál biztonságosabban érezhetjük magunkat. Tehát elnök úr, túlléptem már az időkeretemet, úgyhogy megígérem, hogy konstruktív módosító indítványokat fogok előterjeszteni október 22-ig, és még egyszer gratulálok ehhez a kezdeményezéshez. Köszönöm szépen. Sargenti asszony. Sargenti asszony, ha itt van a teremben. Rendben. Akkor Makovej kollega. Köszönöm, elnök úr. Szeretném a kollégáimat tájékoztatni, ha még nem tudnák, hogy az Európai Bizottság egy nyilvános konzultációt kezdeményezett a Stockholmi programról, illetve az abban szereplő kérdésekről. 40 kérdést tettünk fel, ezek közül egyik, idézem, az volt, hogy úgy gondolják, hogy az Európai Unió az összes polgárt egy ö, alapvető jogokkal kell, hogy felruházza a büntető jogi területén, és a válaszadók 84,5%-a igennel válaszolt. Az állásfoglás tervezet is tükrözi ezt, és ebből látható, hogy ez számunkra egy prioritás, és így kívánunk reagálni a polgárok aggájaira és kívánságaira. Egy másik kérdés, és ismét idézek, az Európai Unió többet kell, hogy tegyen a korrupció elleni küzdelem területén, és a válasz adók 88,1%-a igennel válaszolt erre a kérdésre is. Meg kell jegyeznem, hogy ez a legmagasabb százalék arány az összes 40 kérdésre adott válasz közül. Ez ugyanakkor nem tükröződik az állásfoglalás tervezet első változatában, tehát mindannyian tudják, hogy ez az, amiért itt vagyunk, hogy nyomon kövessük a polgárok aggályait, és ezekre reagáljunk. Én úgy gondolom, hogy ez a parlament szeretne egy jelzést küldeni a polgárokhoz arról, hogy támogatja az átláthatóságot, az integritást a tagállamokban, az európai intézményekben és harmadik országokban is. Illetve támogatjuk a korrupció ellenes és csalás ellenes szakpolitikákat, valamint tevékenységeket, tehát a jogállamiságot támogatjuk. Ezen kérdések a célkitűzéseinkhez tartoznak, az emberi jogokat szeretnénk védeni, illetve a polgárok biztonságát ösztönözni. Éppen ezért úgy vélem, hogy szükség volna erre némi utalást tenni a tervezetben, és erre vonatkozóan módosítást is előterjesztek. Köszönöm szépen, Álvaro úr, három percben. Köszönöm, elnök úr. A probléma az ilyen dokumentumoknál, mint ugye a stokholmi programról szóló dokumentumnál, az, hogy ha ez hosszú távú program, akkor nem elég konkrét. 38 oldal, gyakorlatilag minden benne van, amit fontosnak tartanánk a tagállamokra és ránk nézve a különböző feladatok kidolgozása, hát ez lesz az elkövetkező évek során a feladatunk. Gyakran elég egy pillantást vetni erre a dokumentumra. Különböző pontok valóban szerepelnek ott. Terrorizmus melleni küzdelem gyakran több kitétel is szerepel a dokumentumban, mint amennyit szeretnénk. Hogy egy iszlamista fe, fenyegetettséggel függ ez össze. 2008-ban az Europol statisztikái szerint Európában egyetlen egy támadás sem következett be. 600 támadásra került sor, ezeknek főleg szeparatista háttere volt. Ebben a tekintetben tehát meg kellene fontolni, hogy ezt a problémát a tagállamokban hogyan lehetne jobban kezelésbe venni. Azon tagállamok esetében főleg, ahol ezzel a problémával szembesülnek, de hangsúlyozom, ez nem egy iszlamista probléma elsősorban. Úgyhogy jó lenne, hogyha a tényeknél maradnánk, ahelyett, hogy ilyen többletanyagot produkálunk itt ami nagyon fontos, hogy nincs súlypontja ennek a dokumentumnak. Elég nehéz ebből kivonni egy tanulságot, amelyet mondjuk egy mondatban összefoglalhatnánk, hogyha érthetőbbé szeretnénk tenni Európát a programok számára. Mit akar tulajdonképpen elérni a Stockholmi program? A szabadság, a biztonság és a jog térségének kiépítését, Thessaloniki 2004 előtt, Tampere, akkor is erre törekedtünk. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a mi feladatunk lenne a parlamentben a nemzeti parlamenti képviselőkkel megfogalmazni, hogy tulajdonképpen mi is a célunk ezen a területen. Mindannyian több szabadságot szeretnénk, több biztonságot, de nem gondolom, hogy ez lenne a magja ezen dokumentumnak. Amit pedig hiányolok, az az, ahogyan azt a bizottság is említette, monitorozás és értékelés. Úgy vélem, hogy itt két különböző dologról van szó, hiszen a monitorozás a végrehajtás kísérése, és aztán szükség van a nemzeti parlamenti kollégák részéről arról, hogy ez hogyan történik meg, rosszul vagy még rosszabbul. 2005-ben történt, született meg a döntés, most négy évvel később elküldik a kérdőívet a tagállamokhoz, hogy válaszolják meg a lényegi kérdéseket, és értékeljék a végrehajtást néha azt is meg kellene fontolnunk, hogyha valamit elküldünk különböző címzetteknek, onnantól még nem oldottuk meg a problémát. A jogalkotást megfelelő módon kell ugyanis végrehajtani. Én személy szerint, és ezzel a végére is érek, örülnék annak, hogyha megfontolnánk, hiszen ez az első közös tanácskozásunk ebben a ciklusban, noha a korábbi ciklusban több ilyen ülésünk volt, jó lenne, ha megfogalmaznánk azt, hogy a, nemzetközi, a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament közti együttműködést hogyan tudnánk úgy alakítani, hogy az túlmutasson a Lisszaboni szerződésben foglaltakon, hiszen a 8 hét, ami szerepel a Lisszaboni szerződésben, ezt tudjuk, hogy nem reális, hogyha valaki a nemzeti parlamentben dolgozik, hiszen ilyen rövid idő alatt nehéz mélyen szántó elemzést, vizsgálatot végrehajtani. Úgyhogy e tekintetben jónak tartanám, hogyha egy jobb mechanizmust hoznánk létre, akár gyakrabban is találkozhatnánk, hiszen az ilyen probléma ezeknél a dokumentumoknál, legyen az Tamperei vagy a Hágai program, az, hogy nagyon sok mindent találunk ott, ami ebben a programban is szerepel. Ugyanakkor az igények és a valóság közti űrt nekünk kell megtöltenünk. Gyakran úgy gondolom ugyanis, hogy az, amit leírunk, az sok esetben önmagától is megoldódik. Köszönöm szépen, Bronx úr, három percben. In the United Kingdom we've got uh, more than one distinctive legal system, but in particular Különösen Angliáról és Velszről szólnék most esetenkénti vizsgálatra. Nagy-Britanniában, különben különösen Angliában, Veszben sokkolja az embereket az európai kodifikált szerződési jog terve. Eh, hogy eh, a eh, brit büntető jogot mással helyettesítsék, ez félelmet kert. A gondolati bűn, a fóbiák nem megfelelő, nem megfelelő az eretentésre és a demokrácia jogokat sérti. Köszönöm szépen. Uh, asszony, három perc. Köszönöm szépen. Szeretném javasolni a migrációs politikáról a vitát. Ez nem pontosan mutatja az emberek helyzetét Szeretnénk meghallgatni azon tapasztalatát, akiket a migráció leginkább érint. A küldő és a fogadországban, fogadországokban akik érint a legjobban. A leg ö, szegényebbeket, a legszegényebb helyen ö, laknak, ahol a ö, szociális ö, feszültségek ö, kijönnek, a migrációs ö, politika igazságtalan, és ez hozza ki ezeket a feszültségeket. Ö, végre ö, meg kellene hallgatni a küldő országokat, az úgynevezett fejlődő országokat, ö, közösségeket, női szervezeteket, hogyan látják a jelenlegi migrációs státuszokat. Tényleg annyira örülnek, mint hogy gondoljuk attól a ténytől, hogy a globális gazdasági igazságtalanság arra kényszeríti őket, hogy elhagyják családjukat, kultúrájukat, országokat. A jelenlegi status quo megismerése fontos. Igazságtalan jelenlegi helyzet. Az EMA status quo szerint két ország kategória van, a gazdagok és a szegények a szegény országok, az úgynevezett ö, fejlődő országok, és bizonyos mértékig az Európai Unión belül Magyarország, az én országom és más új tagállamok, az IMF ö, rabja, túsza, ö, és a ö, szegény országok azért, hogy ö, túl ö, tudjanak élni, ö, el kell hagyják szeretteiket, közösségeket, kultúrájukat, és a gazdag országokba kell menjenek a túlélés érdekében. E, ez igazságtalan e, az egész migrációs probléma mélyére kellene ásni. Nem e, kellene megváltani a globális gazdasági politikát, amit az IMF, a VTO, stb. okoz, hiszen ez a gyökerre a migrációnak. Nem kellene alapvető emberi jogot biztosítani arra, hogy maradjanak hazájukban az emberek, és ne kelljen elhagyni azt pénzügyi okokból. Közösség, ember központú gondolkozás kellene igazság központú megközelítés kellene a migrációs vitát át kellene helyezni. Megnézi azokat, akiket tényleg érint a migráció. Köszönöm. Köszönöm. Végül a listán Mendes Vigo úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Kevesebb időt veszek igénybe. Én alapvetően azért szólnék, amit Álvaro úr mondott, mert nagyon érdekesnek tartom főleg annak, a hozzászólásának egy elemét. Mert én is gondolkoztam ezen, amikor ezen a véget nem érő folyosókon jöttem ide a terembe. 40 pontból áll ez a dokumentum, és azt hiszem, hogy ebben a tekintetben nagyon fontos a kommunikáció. Ha tőlem valaki azt kérdezné, hogy miről szól a stokholmi program, hát az igazság az, hogy egy mondatban nem tudnám összefoglalni az utca emberének, aki nem szakértője az ilyen kérdéseknek, hogy tényleg miről is szól. Úgy gondolom, hogy ez az az erőfeszítés, amelyre törekednünk kellene. Hiszen a Delor terv egy fő sikere éppen abban rejlett, hogy a tőke, az áruk, illetve a személyek szabad áramlása erről szólt, ezt mindenki tudta, és az emberek ezzel azonosulni tudtak, hogy valóban ez egy elérendő cél. Álvaro úr inspirált, és miattak értem szó tulajdonképpen azt hiszem, hogy törnünk kellene a fejünket azon, hogy hogyan módosítsuk ezt a jó állásfoglalás tervezetet, meg kellene találnunk annak a módját, hogy néhány mondatban pontosan összefoglaljuk, hogy mit is szeretnénk, és mi az, amit a polgárok számára végre szeretnénk hajtani a Stokholmi program által. Fontos bevonni a nemzeti parlamenteket. A, a korai riasztórendszer értelmében azt hiszem, hogy a nemzeti parlamenteket is fontos szerep illeti meg, de komolyan úgy vélem Álvaro úr javaslata kapcsán, hogy mivel a szabályzat megreformálásának küszöbén állunk, talán a bizottságok, az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek Bizottságai közti együttműködést egy cikk keretében meg lehetne fogalmaznunk. Köszönöm. Köszönöm. Mendez de Vigo úr, azt hiszem, hogy lassan véget ér, az első napi rendi pontunk végéhez érünk, úgyhogy talán most érkezett el annak a pillanata, hogy meghallgassuk a parlamenti képviselők, a társ előadók reakcióját, és miután meghallgattuk a különböző hozzászólásokat, három gondolatot szeretnék megfogalmazni. Először is ezzel a sikeres kísérlettel kapcsolatban, ugye az 51-es cikk alkalmazása által, nem ez lesz az utolsó alkalom, hogy együtt tanácskozunk, hiszen ütemtervet is kidolgoztunk. Úgyhogy november 12-én ismét találkozunk, akkor szavazunk erről az állásfoglás tervezetről, miután megvitattuk a módosító indítványokat. Továbbá november 16-án, 17-én a nemzeti parlamentekkel is találkozunk, és végezetül szavazni fogunk erről az állásfoglalásról a Strasburgi plenáris ülésen november 23-án. fontos rámutatni arra, hogy a Stockholmi program mennyire fontos, főleg ha az Európai Parlament szerepének megnövekedését tartjuk szem előtt. A szabadságjogok és az európai állampolgárok is nagyobb szerepet kapnak ezáltal. Hogyha Mendez Vigo úr azt kérdezte, hogy hogyan tudnánk röviden összefoglalni a stokholmi programot, hát valószínűleg bármely mondatot is választanánk ki, hogy a vita szellemiségét tükrözzük, azt hiszem, hogy ki kellene emelnünk a jogok és az állampolgárok szavakat, hiszen erről szól a Stockholmi program, és éppen ezért óriási lehetőségek rejlenek a Stockholmi programban, hiszen hangsúlyozza a európai konstrukció legitimitását az állampolgárok előtt, azon állampolgárok előtt, akiket képviselünk, mert az állampolgárok jogainak és szabadságainak megerősítésére törekszünk, fokozottabb biztonságot nyújtva nekik. Ezért, ezért is gondoskodtunk mindig arról, hogy megőrizzük ezt a mellesleg nagyon kényes egyensúlyt a szabadság és a biztonság között. A nehézségek uh, ugye a vita során is uh, tükröződtek, de az egyensúly fenntartására törekedtünk, és ez az egyensúly sokkal nagyobb igényeket támaszt majd a parlament iránt, ha hatályba lép a Lisszaboni szerződés, hiszen ez azt jelenti, hogy a parlament szereple, szerepe erősödik, az összes európai intézmény közül a leginkább. Egyfajta európai zálódás figyelhető majd meg a szabadság jogok területén, és nagyobb biztonságot nyújtunk majd a fenyegetésekkel, a veszélyekkel szemben, amelyek nem csak a szervezetbűnözés, illetve a terrorizmus részéről érkeznek, hanem összefüggnek azzal is, hogy az jogok, illetve az egyenlőség, a szabadságok, ezeket folyamatosan őriznünk, védenünk kell méghozzá fokozatosan, úgy, hogy elmélyítjük a jogokat, és európai szinten minden egyes tagállamban erre kell törekednünk. A módszerek szempontjából biztos vagyok abban, hogy Luigi Berlinger és Carlo Cassini, valamint jó magam is, feljegyeztük a különböző módosításra irányuló bejelentéseket. A határidő ugye október 22-e, és nyitottan viszonyulunk majd a módosító indítványokhoz. Együttműködünk, majd dolgozunk a frakciókkal annak érdekében, hogy legyen értelme ezen módosításoknak. Minden esetre szeretném megosztani önökkel azt a hírt, hogy az önök elé terjesztett szöveg több változaton ment keresztül, és persze sokkal terjedelmesebb volt az eredeti változat. Fokozatosan pedig a munka során rövidítettük ezt a dokumentumot, egyre rövidebb, egyre tömörebb lett, és így több utalás arra, hogy mennyire fontos a harmadik országokkal, a migránsokat küldő országokkal való együttműködés, illetve a szolidaritás az egyenlőtlenségek leküzdése szempontjából, amely ugye a migrációs jelenségek hátterében áll, visszaszorultak ezen utalások. Ugyanígy a terrorizmus ellenes küzdelemben is számos utalás szerepelt eredetileg a dokumentumban a kiváltó okokra vonatkozóan, illetve az áldozatok védelmére vonatkozóan. Tehát a különböző bekezdések egyre tömörebbek, egyre rövidebbek lettek, és lehet, hogy kifejező erejükből veszítettek. Ezért kevésbé kifejező erejűek és kevésbé részletesek már. Ezen pontok közül persze visszahozhatjuk még a különböző elemeket a szövegbe. Ami azonban nagyon fontos, az az, hogy nehéz az állampolgárok számára megérteni azt, hogy az első pilléren belüli normatív eszközök, valamint a harmadik pilléren belüli normatív eszközök közti együttélésnek már meg vannak számlálva a napjai. Az átmeneti időszak ugye 5 éves, öt éves volt ez az időszak, de a vége felé közeledik a Lisszaboni szerződés hatályba lépése miatt. Kerethatározatok, komoly előrelépések történtek, ezekben óriási lehetőségek rejlenek, az európai polgárságot jobban be tudjuk vonni ezekbe a folyamatokba, és jobban el tudjuk magyarázni számukra, hogy az ő életük szempontjából, az ő szabadságuk, biztonságuk szempontjából mennyire lényegesek ezen lépések, nos ez már a közeljövőhöz tartozik. Ezáltal lesz a folyamat európaibb és erősebb, határozottabb a polgárok felé. Most pedig meghallgatjuk Carlo Cassinit és Luigi Berlinguert, még mielőtt lezárnánk ezt az ülést és ne feledjék a határidők benyújtásának, a módosító indítványok benyújtásának határideje. Erről majd még beszélünk. Cassini úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Meg kell mondjam, hogy nem nagyon tudok hozzátenni semmit az összefoglalójához. A módosító indítványokat várjuk, hogy a szövegbe beépítsük, hogy javítsunk a szövegem Személy szerint csodálkoztam egyes megjegyzéseken, amelyeket hallottam. Ez azt mutatja, hogy nagyon gazdag volt ez a párbeszéd. Sokan az állampolgári jogokra hivatkoztak. Nos, a büntetőkben nehezebb lesz a harmonizáció például a védelem jogával kapcsolatban. Nos, a büntető jogban, amikor határon átnyúló esetekről van szó, akkor talán a Lisszaboni szerződés egy törvénykönyvhez vezet. Hát előre csak erről gondolkodni lehet. Nos, a polgárok, akik vállalatokkal vannak kapcsolatban, ez minden országra jellemző. Nos, nekik meg kell könnyíteni az szolgáltatáshoz való hozzáférést. Volt, aki aláhúzta azt, hogy a polgárt kell a középpontba helyezni, illetve az emberi lényt. Azzal is egyetértek, ami a biztonság és migráció kapcsolatáról, szól. A szervezet bűnözést üldözni kell, főleg akkor, amikor azokat zsákmányolja ki, akik az éjség, a szegénység elől futnak, és a bűnözők kezébe kerülnek egy olyan szöveg, mint amilyet bemutattunk, nem mehet bele a részletekbe a dolgok lényegénél fogva. A programot ki kell majd dolgozni folyamatosan, és pontosítani kell a megjegyzéseiket. Jegyeztük, és figyelembe fogjuk venni. Az a feladatunk, hogy figyelembe vegyük a megjegyzéseiket. Berlinguer úr. Még hozzátenném Kezini úr szavaihoz, hogy nagyon örülünk a megjegyzéseknek, kérjük, hogy módosítókban, írásban foglalják. Ez, ez nagyon megkönnyíti a dolgokat. Sok megjegyzés, amit hallottam, meggyőzött. Ezeket a szövegbe be kell építeni. Nem szabad a szöget túlságosan hosszúvá tenni. Október 22-én délben jár le a módosítványok benyújtásának határideje. Én magam két megjegyzést tennék. Egyesek azt mondták, hogy a nemzeti jogrendszereket nem lehet megkérdezni, nem lehet hozzányúlni, mert az államok Európájában élünk. Ezt többször is hallottuk, csak hogy ezek a nemzeti rendszerek egymás mellett kell éljenek Európában. A ö, polgárok, a vállalkozások ö, mobilisak az Egyesült Királyság, a brit eset mindig furcsa volt számára. Wales, Anglia, Észak-Írország, Skócia, mind más rendszer. Skóciában vannak olyan dolgok, amik a római jogból származnak, ahogy az Egyesült Államokban is. Ezek az államok együtt, egymás mellett éltek. Ez egy folyamat. Senki sem akar olyan törvényt, amely fentről jön. A társadalom kéri, hogy lépjünk fel, mert a polgárok utaznak. Jogbiztonság kell nekik egy másik országban, és az a jogbiztonság, hogy más országban is tudják, hogy mi vár rájuk. A vállalkozásoknak is biztosaknak kell lenni abban, hogy békítéssel, béke, bíráskodással, illetve bíróság előtt meg tudják oldani a jogvitákat. Nos, úgy látom, hogy a rendszereket sikerül majd közelíteni az EU-n belül a common law és a polgári jog közötti óriási különbség csökkent a készló van kialakulóban. Mi, az európai szárazföld lakosai, ezt nem is fogadtuk volna el korábban, már pedig ez történik most. A bíró is jogszabályokat hoz létre. Ez egy mobilis társadalom, gyors társadalom, a törvénykönyvek nem tartanak 200 évig változtatás nélkül. Én magam jogász professzor vagyok. Azt hiszem, hogy megfelelő alappal szólok erről. Hadd mondjak egy példát erre. A szerződések joga. Nos, minden országnak megvan a sajátja. Ha kerül 27 jogrendszer alapján létrehozni valamit, akkor öm, egy ország megválaszthatja egy másik országnak, másik rendszert, nem kell ráerőszakolni másik országra. Ez a belső mobilitás. Gondolok itt a vállásra is, a családjog egyes aspektusaira. Különböző kultúrák élnek egymás mellett, más magatartások vannak. Nyomon kell követni a helyzet alakulását, és értékelni szükséges nyomon követni a fejleményeket és értékelni az eredményeket. Mindez szükséges, különben nem tudjuk kézben tartani ezt a folyamatot. Az európai kultúrák közelednek. Azt kérjük a bizottságtól és a tanácstól, hogy a kultúrával foglalkozzak, mert a kultúra hoz eredményeket, valamit létrehoz, produkál egymás kölcsönös, egymás megismerése például. Még egyszer hadd beszéljek a magam tapasztalatából. Egy európai hálózat elnöke voltam, egy igazság szolgáltatási tanács vezetője voltam. Hat, hét hálózat van, képzési, például a bírák, de külön bírák, ügyészek, stb. Európa szabályokból áll, de nem csak ebből, meg intézményektől, hanem együttműködésből is. Ha sikerül ezekkel a struktúrákkal megvalósítani az együttműködést, sikerül koordinálni a tevékenységet, akkor végzünk megfelelő munkát. Figyelembe fogjuk venni az igazságügy szereplőinek hálózatait. Ebben kérjük a bizottság és a tanács támogatását. Ez az alulról jövő kezdeményezés támogatásra szorul. Nos, elértünk az együttes ülés végére. Formálisan kell fogadni a Oszóbe 22-t, mi módosítók benyújtása határidőt egyetértünk, igen, és javaslom elfogadni a két kérdést, amit a tanácsnak és a bizottságnak teszünk fel arról, hogy a harmadik pillérből az, aki kerüljön át az európai jogba, valamint kérdés a bizottsághoz azzal kapcsolatban, hogy a Nemzeti Parlament és Európai Parlament együttműködése ugyanakkor körbeadtuk a kérdéseket, ezért azt javaslom, hogy fogadjuk el. Igen, Duff úr. Azt hiszem, hogy csak a bizottságnak van meg a megfogalmazott kérdés, nem válasz kell, legy, meg kell legyen a tanácsnak, tanácshoz intézendő kérdés. Körbeadták? Akkor felolvasom. Ez a kérdés a tanácshoz. Milyen ö, akciót ö, fog ö, megvalósítani a tanács a következő öt évben figyelembe véve azt a tényt, hogy a Lisszaboni szerzés életbelépésekor az Unió az esetek többségében a rendes jogalkotási eljárás szerint jár el, és mit tesz azért, hogy az akit az új intézményi eh, helyzethez igazítsa. Akkor felolvasom a bizottsághoz intézendő kérdést. Nem, ez megvan. Nem, azt mondják, hogy ö, olvassam fel azért, hogy biztosak legyünk abban, hogy ö, mindenki egyetértve fogadott. Amikor ö, a ö, bizottság bemutatja javaslatait, akkor az olyan lesz -e, hogy a, az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek részt vehessenek a az eljárásban és a lényeg kialakításban mindenki egyetért, nincsen ellenvetés, jó, akkor mindkét intézményhez eljutatjuk azt javaslom, hogy még egy szót hallhassunk az elnökségtől, a svéd elnökségtől, a stokholmi programmal kapcsolatban megőrzi svéd barátaink, vagy felság nevét a program. Nilsson úr, nem, nem szeretném soká fenntartani önöket. Nagy örömmel hallgatom a vitát, remélem, hogy a közeljövőben továbbra is kapcsolatban maradunk. Egy pontot vetnék fel, talán válaszul Mendezle Vigo úrnak. Úgy gondolom, hogy a megfelelő kérdést tette fel. Mi a stokholmi program? Senki se látta a stokholmi programot. Nem létezik. Remélem, december 10-én fog létezni. Úgy gondolom, hogy együtt a svéd elnökség, a tanács, a tagállamok, a civil társadalom, és mindenki, aki érintett. December 10-én azt mondhatjuk, hogy szeretnénk létrehozni egy nyitott és biztos Európát, amely a polgárt szolgálja. Azt hiszem, ez az egyik kulcsmondat. Köszönöm szépen, Nilsson úr, mondja az elnök. Mi is ebben reménykedünk, abban, hogy december 10-én sikerre jöttünk Nos, az ülést berekeztem november 10-ig. November 12-ig.